Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne wieder die Sitzung und Kedves kollégák, akkor megnyitjuk az ülést. Egy nagyon fontos napi rendi pontunk van. Meghallgatás Hans Braunisszal, aki az új igazgatója lenne az Európai Közvetvédelmi Ügynökségnek, és ez a meghallgatás azért szerveződött, hogy a jó hagyományoknak megfelelően, itt a szakbizottsági hagyományoknak megfelelően meghallgassuk őt. Nagyon sok képviselőtársam már feliratkozott a listára, a következő eljárás szerint fogunk haladni. Burnings úr megkapja a szót első körben, hogy egyfajta bevezetőt, vagy bemutatkozó 10 perces beszédet tartson, ezt követően következnek képviselőtársaim egy-egy percben. Tehát egy perces kérdéseket tehetnek fel, két perc kap a jelölt úr a válaszra, ezt egy utókérdéssel lehet követni. Egy percben, és akkor egy percet kap megint a jelölt a válaszra. Így terveztük meg tehát. Amennyiben készen áll, akkor meg is kezdhetnénk, indítjuk az időt. Legyen parancs, egy-két, há, parancsön, önné a szó. Thank you, uh, Mr. Chairman. Uh, Steve. Köszönöm, uh, kedves uh, elnök úr, kollégák. Nagy megtiszteltetés, hogy bemutatkozhatom itt, és beszélgethetek önökkel az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről. Mielőtt válaszolnék a kérdéseikre, az elnök felkérésére röviden bemutatkoznék, és vázolnám a környezetvédelmi ügynökség kapcsolatos stratégiai elképzeléseimet, és utána válaszolok a kérdéseire. Először is hadd mutatkozzam be. Főbb tapasztalataim eddig, eh, szakpolitikai kutató vagyok, eh, a tudomány világából érkeztem, de azt nem lehet mondani, hogy elefántcsont toronyban éltem volna és nem lett volna közöm a praktikus dolgokhoz, az elmúlt húsz évben szakpolitika orientált kutatást folytattam a fenntartató fejlődésről, klímaváltozásról, beleértve eh, szakpolitikák kiértékelését, monitorozását, eh, jelentéstételt, eh, a környezetvédelmi politika integrálását más politikákba és hosszú távú átmeneti szakpolitikákról is foglalkoztam. Mindez a környezetvédelmi ügynökséghez tartozik. E, én e, e, Flandriából származom, ott ismerem leginkább a viszonyokat, de végeztem munkát EU szinten, OECD szinten is. Az elmúlt öt évben az EU szakpolitikájáról írtam tanulmányokat, illetve a környezetvédelmi kormányzatiság és irányítás kérdéséről, beszéltem tanulmányaimban, tehát tudom, hogy hogyan működik az EU környezetvédelmi politikája, és milyen módon lép fel az Európai Unió nemzetközi szintéren. Kutatói munkám mellett részt vettem különböző szinten tanácsadóként szakpolitikai folyamatokban, kormányzati ügynökségek igazgatóságában, de együttműködtem az üzleti szférával és civil vállalkozásokkal is, PPP kezdeményezésekkel, kezdeményezéseket is támogattam, illetve azokban részt vettem a környezetvédelem, illetve klímaváltozás területén. A Policy Research Network koordinátora vagyok, eh, eh, foglalkozunk eh, a fenntartható anyaggazdálkodással, és azt kell, hogy mondjam, hogy a kutatás és a szakpolitika meccéspontjában végeztem 20 éve a munkámat, és ezzel foglalkozik az EEA is, ami az elmúlt 20 év menedzseri tapasztalatait illeti. Jelenleg eh, a legnagyobb eh, szakpolitikai kutatóintézetnek vagyok az igazgatója. Belgiumban 85 eh, emberem van, 6 milliós a költségvetésünk a stratégiai orientációval, a pénzügyi menedzsmenttel, a szervezéssel foglalkozom, azért vagyok felelős, és az érdekeltekkel is folyamatos párbeszédben állok, mint ügyvezető igazgató ebben az intézetben. E, nemzetközi környezetben éltem az utóbbi húsz évben, öt évet éltem Amerikában, négy évet Hollandiában, és e, emellett kutatómunkát végeztem, e, mint egy tucatnyi országban, különböző nemzetiségű kutatókkal együttműködve több nyelven beszélek, angolt hallják, de más nyelveket is beszélek, és nagyon jó munkakapcsolatom van amerikai, kínai kollégákkal, kutatókkal, olyan kérdésekkel foglalkozunk, foglalkoztam velük, amelyek az EEA hatáskörébe tartoznak. Csapatépítő vagyok, motiválni tudok, ezt nagyon fontosnak tartom szakmai életemben. Ami az EEA-t illeti, én eh, egyetértek annak jövőképével, nevezetesen azzal, hogy legyen eh, megfogható, kézzelfogható tudás, és utána értékelni tudjuk, a, kialakítani értékelni tudjuk a szakpolitikát, legyenek tények, amelyekre támaszkodhatatunk, megbízható, összehasonlítható információkra van szükség. Az EEA szerintem egy kiváló, kiváló találkozási pontja a szakpolitikának, illetve az érdekelteknek. Ami a kihívásokat illeti, négyet azonosítanék. Ezek közül az első az fenntartani az EEA minőségét és főbb tevékenységi köreinek megerősítését szeretném elérni. Azt gondolom, hogy alapvetően jól működött a főbb tevékenységi területein, de jobban oda kell figyelni továbbra is ezekre a főbb tevékenységi területekre, mert azzal lehet a szakpolitikusok számára megfelelő információt és adatokat adni. Evellett támogatni kell az EU-nak a különböző szakpolitikáit. Az elmúlt években az EU a hosszú távú átmenetekről beszélt, illetve abban gondolkozott 2050-t e, említették, egy csomó szakpolitikánknak 2050 a kifutási ideje, ilyen távolidőpontokról beszélünk az erőforrás hatékony Európa kialakítása kapcsán is. Azt gondolom, hogy az EA-nak reagálnia kell ezekre a, az átmeneti kérdésekre, például azzal, hogy megválaszolja ezt a kérdést, hogy milyen tudásra van szükség ahhoz, hogy ilyen hosszú távú átmenetekre E, e, felkészüljünk, ezeket irányítsuk, és milyen monitoring szükséges. Következő fontos tétel a e, civil társadalmi aspektusa az EEA munkájának. Azok a dolgok, azok az átmenetek, amelyekről az imént beszéltem, nos, ezeknek társadalmilag is meg kell ágyazni, és tudást kell kialakítani, tudás alapúvá kell tenni ezeket az átmeneteket oly módon, hogy kommunikálunk a szűkebb szakpolitikai kontextuson kívülálló érdekeltekkel is. Oda kell figyelni a különböző új fejleményekre, az új tudásanyagra és az új kutatói, kutatási eredményekre is. A negyedik dolog az az, hogy a hetedik környezetvédelmi programot ki kell szolgálnunk. Ennek részét kell, hogy kép, ez részét kell, hogy képezze az éves munkaprogramunknak. A hetedik környezetvédelmi program az alacsony szénkibocsátású gazdasággal foglalkozik, a fenntarthatósággal, a polgárok egészséges környezetével, és ennek a programnak keretében kilenc célkitűzést neveztek meg a csinálók. Ezek közül a jobb EPI, a szakpolitikák koherenciája, és egyéb kérdések fontosak. Oda kell figyelnünk az egyik célkitűzés alapján nyilván a városi környezetre e, és az azt e, jellemző kockázatokra, illetve oda kell figyelni az átmenetre és az, ezekre az átmeneti időszakokra. Együtt kell működnünk az érdekeltekkel, az igazgatóság egy e, fontos fókuszpontja ennek a munkának, mert ott összeülnek a tagállamok képviselői, az Európai Parlament képviselője, illetve az Európai Bizottság képviselője, és örömmel mondom azt, hogy a következő öt éves program kialakításának folyamatában engem már kétszer meghívtak ezekre az ülésekre, hogy jobban megismerhessem az ott zajló munkát. Ennél is fontosabb, hogy fenntartsuk a kapcsolatot a bizottsággal, a tagállamokkal, és az Európai Parlamenttel, csak úgy, mint a stratégiai érdekeltekkel, annak érdekében, hogy az EEA hasznos és releváns munkát végezhessen. Fontos az Európai Parlamenttel való kapcsolatok szempontjából az, hogy a közvetlen és konstruktív kapcsolatokat fenntartsuk a parlamenttel, és azon belül is ezzel a bizottsággal, nem csak a különböző eszközök szempontjából fontos ez, hanem a döntéshozatal szempontjából is. Egyébként demokrataként én hiszek a parlamenti ellenőrzésben, illetve abban, hogy a szakpolitikai folyamatnak legitimációt kell biztosítania. Az Európai Parlament és a szakbizottság támaszkodhat rám abban, hogy kifejezésre juttatom a demokratikus irányítás elvét és amikor önök igénylik, akkor nagyon szívesen eljövök ide, és beszélek a az elért eredményekről, illetve a célkitűzésekről. Ami a tágabb kontextust illeti, tudatában vagyok annak, hogy nagyon komoly kihívások állnak az Európai Unió előtt, és ez befolyásolhatja az EEM munkáját. Gondolok itt a költségvetésére, amelynek kihatása lehet az ügynökségünkre illetve az egész eh, környezetvédelmi szakpolitikára. Eh, tudom, hogy vitatárgyát képezik bizonyos körökben az ügynökségek létjogosultsága is, és eh, természetesen arra számítok, hogy ezek a kérdések továbbra is napirenden maradnak, akár itt is felmerülhetnek. Én nagy megtiszteltetésnek tartanám, hogy egy ilyen jó hírű intézményt vezethettek, illetve ha önök megadják a bizalmat, és biztosítani szeretném önöket arról, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy az önök által elvárt minőségben végezze a munkát. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen a Megkezdjük a vitát. El legelőször is a koordinátorokat illeti a szó. Richard Zéber legyen az első a sorban. Köszönöm, elnök úr! Szeretnék gratulálni a igazgatójelölt úrnak a jelöléséhez, illetve érdeklődése hallgattam én is, mint a tudományos emberként a technológiai műszaki fejlődésre vonatkozó gondolatait, ez exponenciálisan terjednek a műszaki fejlődés lépési, ugyanakkor a környezetvédelemhez való kapcsolódása és politikához való kapcsolódása is rendkívül fontos. Ebben az ügynökség központi fontosságú relépont, hogyan lehet ezeket az új fejlesztéseket mond, elterjeszteni. Önnek hátterében, mint ön is tudja, professzor úr, az európai szerződések rögzítik az ügynökség feladat körét. Éppen egy hónappal ezelőtt a Late Lessons and Early Warnings címmel a, született meg egy szakpolitikai munka, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a korábbi, korábbi riasztással nagyon sok negatív kárt, konzekvenciát lehetett volna megelőzni a korábbi gyakorlatban. Különösen gondolok a a különféle ö, folyó, folyóvízi szennyeződések és a bánya kitermelési tevékenység összefüggéseit illető korai riasztásokra gondolok. Konkrét intézkedéseket terveznek-e e területek kapcsolatban, és személyesen milyen prioritásokat határozna meg saját munkáját illetően az ügynökség élén? Köszönöm. Köszönöm Richard Zéber a két percet betartásáért is. Van még. Mindenki tartsa kérem az idejét, hogy legyen mindenki számára lehetőség. Jelölt úr parancsoljon, válaszolhat. Köszönöm, Zéber úr. Az új tudományos és műszaki fejlődés, illetve a kapcsolódó kockázatok ügye. Most az a módszertan, amelyet az ügynökség követ, ez szerintem támogatandó a továbbiakban is. Három alapelemre támaszkodik ez a módszertan. Az egyik a elővizetjatossági elv, amelyet ön is említett. Ez a tudományban létező bizonytalanságokkal is számol, és a hivatalos módszertan a körültekintés a alkalmazása. Én ezt támogatom és üdvözlöm. Ezen túl az Európai Unió módszertana egyfajta közrészvételt is előrányoz a döntésekben, közvita, parlamenti és egyéb részvevői körök bevonásával. Tehát egyfajta közvéleménybeli inputra is szükség van a döntéshozatalban. Harmadsorban pedig az új technológiai, műszaki és tudományos eredmények bevezetésével kapcsolatban én, mint tudós és mint egy tudásközpontú intézmény vezetője, mindig nyitva kell álljak és álljunk a tudás előtt, amely megkövetelheti új kockázatelemzések és új döntések elvégzését, illetve meghozatalát. Tehát ez a tudás, a tudomány alapja, a tudományos alapja az ügynökség tevékenységének egy szélesebb összefüggésben értelmez mindezt. A közfelelősség, a közvita érvényesítésével, hiszen a társadalom és a kockázatvállalás ügyei nyilvánvalóan a közvita tárgyát kell képezzék, és ennek erősítését én is támogatom. Ami a Late Lessons jelentést illeti, tény, rendek, rendelkezésre állt olyan tudás, amely alapján korábbi riasztásokra lehetőség lett volna. De ez részben politikai, társadalmi kérdés is, mire tart igényt a társadalom. Az ügynökség feladata az, hogy a lehető legjobb tudást bocsássa rendelkezésre, a lehető legmeggyőzőbb módon világos üzenet gyanánt. Szeretném. Mindenkit szeretném kérni, hogy tartsuk be a játékszabályokat. Az mindenkinek jusson idő. Egy perces bevetőkérdés, két perces válasz, 45 másodperces utókérdés, és megint egy perces válasz jelölt részéről. Következő kérdés feltevője. Van-e utókérdése? lányom, parancsoljon egy percben. Ja, a fan. Részemről is Szeretném üdvözölni Önt itt a Környezetvédelmi Bizottságban. Nem is kérdéses az, hogy az Európai Környezetvédelmi Ünökség rendkívül fontos a munkánk szempontjából, és az Önök elemzései, tanulmányai képezik az alapját a törvényalkotási folyamatnak, amelyet itt végzünk, illetve az eszmecseréinknek is. A többi kollégával együtt az Erőforrás Hatékony Európa platformját képviselem én is, és hát megállapítottuk, hogy tulajdonképpen nagyon keveset tudunk a tevékenységeinkről, illetve azok következményeiről, a, az erőforrás tartalékokra és a környezetvédelemre, a természetre nézve. Ugye itt van a lábnyom megközelítés, azaz, hogy minden egyes termék, minden eljárás esetében meg kell tudni azt, hogy milyen lábnyommal, milyen életciklussal rendelkezik ez, és az életciklus elemzéseket talán az önvezetés alatt az ügynökség is fog majd végezni. Köszönjük szépen! Projnens kapja meg a szót. Mind az energia és az erőforrás hatékonyság, ami ugye nyilvánvalóan nagyon szorosan kapcsolódik a fogyasztáshoz, a fogyasztott termékekhez, és az erőforrás hatékony irányvonal is nagyon szorosan kapcsolódik a, ahhoz a módszertanhoz, hogy hogyan lehet világos, pontos információkat kapni arról, hogy a termékek mennyire környezetbarátok, mennyire erőforrás hatékonyak, energia hatékonyak. Makro szinten ez a látni a megközelítés, úgy gondolom nagyon hasznos, mikroszinten vagy terméktípus szinten úgy gondolom, hogy vannak fejlettebb módja is annak, hogy az életciklus elemzést végezzünk, és ezek mindenképpen központi részét képezik a vitának. Az egyik prioritása az EA-nak nyilvánvalóan a fogyasztás és a termelés megvizsgálása az egyes terméktípusok esetében, és úgy gondolom, hogy ezt a fajta munkát mindenképpen folytatnunk kellene, és hát ennek jegyében ezzel hozzákapcsolódunk számos szakpolitikai uniós célkitűzéshez általánosságban véve is. A kapcsolat specifikus, konkrét termékekkel úgy gondolom, hogy reálisan kell, hogy megközelítsük ezt a kapcsolatot. Itt vannak ugye problematikus fogyasztási termelési irányvonalak, de ez nem lehet a valamennyi fogyasztott és előállított termékre ugyanazt a megoldást ráhúzni, de mindenképpen központi elemét fogja képezni a munkának az ügynökségnél ezeknek a kérdéseknek a megvizsgálása. Köszönjük szépen, van-e utókérdés? Igen ugye a hetedik környezetvédelmi cselekvési tervet említette, amelyel a közeljövőben itt foglalkozni fogunk, meg vannak a klasszikus kívások és az új kívások, és az újak ugye a bizonytalanságok, az egészségre nézve a vegyszerek koktélhatása, a nanorészecskék, vagy az endokrin diszruptorok szerepe, és olyan, amiről még nagyon keveset tudunk. Kérdezném, hogy ez is súlypontot képez az önök munkájával, vagy sem. Browning szúr egy percben válaszolhat. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen olyan kérdés, amely központi szerepet játszik az ünökségünk munkájában, tehát a kapcsolat az egészség és a környezet között, a környezeti általmak, a környezeti minőség között rendkívül fontos, illetve az újonnan felmerülő nyersanyagok is fontosak, amelyek ugye hatással lehetnek az egészségi állapotra, és a kilenc prioritásnak ez is részét képezi, így tehát bizonyos fokig az ügynökség munkáján során is napirendre fog kerülni, már most is napirenden van. Ha például a nanotechnológiát veszük, és akkor visszatérnék az első kérdése, tehát itt ugye világos a kapcsolat az elővigyázatossági elve, illetve az, hogy valóban szükség van a szolid, stabil, tudományos eredményekre, e, hiszen ezen ügyekben nagyon sok még a bizonytalanság. Köszönjük szépen. Következő hozzá Gerbrand kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönet életé Brönings urat is azért, hogy eljött ide körünkbe. Ő ugye számunkra a kapcsolattartó személy, amikor a szügynökséggel együtt kívánunk működni, és én örömmel tekintek a jövőbeli együtt működés. És ha most áttekintünk az óceánon túl az Egyesült Államokba, akkor láthatjuk, ott van egy környezetvédelmi ügynökség, amelynek sokkal több feladata van, sokkal több feladatot lát el, mint a mi környezetvédelmi ügynökség. Sokkal erőteljesebben tud fellépni a felügyelet terén is, és ez a, az európai környezetvédelmi politikának valóban ahilles sarkak érdekelne ezzel kapcsolatban a véleménye, illetve azzal kapcsolatban is, hogyan látja a kapcsolatot az Európai Parlamenten. Én előadóként nagyon intenzíven használtam a környezetvédelmi ügynökség ismeretei tudását, de úgy gondolom, ez még túlságosan ritkán fordul elő. Vannak-e további ötletei, elképzelése arra vonatkozóan, hogy ezt a valóban nagyon-nagyon tág tudást valahogyan nekünk a képviselőknek is a rendelkezésnek bocsátsak. Válasz, két percben. Köszönjük szépen a kérdést. Először is az ünnökség szerepe, mint környezetvédelmi szerv Európában. Hát azt szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy tekintettel arra, hogy nagyon nagy a végrehajtási szakadék, tehát sok olyan környezetvédelmi szakpolitika van, ahol a végrehajtás még nem valósult meg, a felügyelő szerep eh, mindenképpen egy hasznos elgondolás, de ezen túlmenve az, hogy a környezetvédelmi uniós szakpolitika hova is tartozik, hát ez még vitatott. Jelenleg még nem igazán pártolnám azt, hogy a, a környezetvédelmi ügynökségre róják rá ezt a feladatot, hiszen ez a mi küldetésünk és a stratégiai célunknak nagyon komoly átalakítását igényelne, másfajta munkaszervezést, más kapacitásokra, képességekre lenne szükség, és hát nem tudom, hogy ez jelenleg összeegyeztethető -e az aktuális szereppel, célokkal, ez ugye a független tudásszerzés és a, a kapacitás építés, tehát ez nem biztos, hogy megfelel annak, hogy most mi úgymond rendőrként, csendőrként lépjünk fel a környezetvédelem területén önmagában ezt az elképzelést mindenképpen értékesnek tartom, és hát összes kapcsolnám a végrehajtásról szóló vitával, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy erről nagyon komoly eszmecserét kellene folytatni, hogy hol és hogyan lehet ezt megvalósítani, illetve az ünnökség, a környezetvédelmi ünnökség milyen szerepet tudna játszani ebben a felügyeletben. Aztán a második kérdés arra vonatkozott, ugye, hogy milyen gazdag tudással rendelkezik a környezetvédelmi ünnökség, és hogyan tervezem ezt valahogy az Európai Parlament munkájába is befolyatni, integrálni. Úgy gondolom, a következő öt éves programról szóló eszmecseré részét is kell, hogy képezze, tehát a következő hónapokban lehet majd a válasz ezzel kapcsolatban megfogalmazni. Köszönjük szépen! Most pedig Szatu Haszi asszony kapja meg a szót. Köszönöm. Senki nem említette még Jacqueline McLeod, az ön elődjét. Szeretném tudni azt, hogy az ő munkájának mely részét különösen azok közül, amelyeket ő kezdett, és még folyamatban vannak, nos, melyik részét kívánja folytatni, illetve hol változtat, mit változtatna ezeken a kezdeményezéseken. Richard Zéber említette a korai jelző jelentéseket, amely nagyon bátor jelzéseket ad a jogalkotónak, és engem az érdekelne, hogy ilyen bátran és proaktív módon folytatja a kommunikációt az önvezetése alatt is az ügynökség. Köszönöm a kérdést. Azt gondolom, hogy az elmúlt tíz évben az EEA sokat fejlődött, Emellett tevékenységünk is burjánzott, új hálózatok születtek, új területekre léptünk be. Azt gondolom, hogy elődöm innovatív kezdeményező munkáját támogatni tudom. Az a proaktív, innovatív előrelátó megközelítés, amelyet ő elindított, az fontos, hogyha az ügynökség olyan ügynökség szeretne lenni, amilyet önök is remélnek. Tehát az elmúlt tíz évből én ezt folytatnám, ezzel egyetértek, ezt, ezt folytatni kell, hogyha az innovációt és a jobb jogalkotást akarja, jobb szakpolitika készítést akarja támogatni az ügynökség, akkor, akkor így kell eljárni. Én június 1-én lépek hivatalba. Nyilván eh, egy sor kérdésben még nem rendelkezem az összes ismerettel, nem tudom pontosan, hogy milyen folyamatok zajlanak az ügynökségnél, és éppen ezért eh, nem mennék most itt részletesebb eh, magyarázatokba azzal kapcsolatban, azzal a munkával kapcsolatban, amit Jacqueline eh, végzett, de hogyha eh, úgy általánosságban kérdezett az innovatív, proaktív kapacitásról, akkor azt én támogatom. Mert erről szól az a szolgálat is, amivel mi tartozunk a különböző érdekelt feleknek. Köszönöm. Sziasszony kiegészítő kérdése. Nos, említettem ezt a korai figyelmeztető jelentést. Ön a szakpolitika és a kutató munka határmesdjéjén működött korábban. Ön hogy látja, melyek azok a környezetvédelmi kihívások és veszélyek, amelyeket még a szakpolitika csinálók nem értenek igazán, nem látnak át, és amelyről adott esetben egy ilyen jelentés születhet e, akár 10 vagy 20 év múlva. Azt gondolom, hogy e, amit talán alábecsülnek a szakpolitika alkotói, és ez az ügynökségen jóval túlmutat, mert most kutató minőségemben lettem megszólítva, akkor azt gondolom, hogy európai szinten is látható, valamint globális szinten is az előrejelzésekből látható, és ezekben az EA is részt vesz, hogy a, a nem figyelünk oda eléggé a bolygó hanyatlására, a biodiverzitás visszaszorulására, amely komoly kihatással lehet nagyon sok mindenre. Itt gondolok az erdők helyzetére, az óceánok helyzetére, a globális felmelegedésre. Például az óceánok működését még mindig nem nagyon értjük. És van egy csomó olyan téma, amely veszélyben van, van egy csomó dolog, ami veszélyben van, és oda kell figyelni. Köszönöm szépen, Rozba képviselő az. Köszönöm szépen. Én, én kérdésem némileg földhöz ragadt lehet. Gyakran beszélünk a fenntartató energiahordozók fontosságáról ebben a szakbizottságban. A következő években az egyik legnagyobb kihívás Európa számára az lesz, hogy nincs elég energiaforrás hogyha a hulladékanyagot újra tudnak hasznosítani jobb hatásokkal, az megoldhatná részben e problémát. Az egyik fő kihívás környezetében szempontból a tengerben úszó műanyag hulladék hatalmas mennyisége, felszínen és felszín alatt levő műanyag szennyeződés, amely az élővilágra konkrét veszélyt jelent. Ön hogyan látja ennek a megoldhatóságát? Tehát milyen új anyagok felhasználása és milyen módszerrel lehetne megoldani ezt a problémát. Köszönöm a kérdést. Azt, azt hiszem, nem én nekem kell kezelni a problémát, nem én vagyok a szakpolitika döntéshozó. A tudás alapot tudom kínálni, amely a jó szakpolitikához szükséges, és a jó döntésekhez szükséges ebben látom a feladatát az ügynökségnek. A gondolkodás mód megváltoztatása, az újrafelhasználás és az integráltabb anyagfelhasználási politika lehet a hosszú távú európai gondolkodás meghatározásában a forráshatékonyság tekintetében is. Ez az egyik része. Másodszorban, ha megnézzük, mi a hulladékok forrása, Hát valószínűleg ott kell kezelni a problémát, hogy a gyökerénél. Tehát azért kerülnek a tengerbe ezek a műanyag szennyező anyagok, mert hát valahol kibocsátották őket. A ügynökség legfrissebb tudás alapja és tanulmányi, amelyek a hetes kutatási programból származnak, arra mutatnak rá, hogy még mindig hatalmas hiányosok, hézagok vannak úgymond a hulladékkezelési módszertanban és politikában. Tehát egyrészt egy olyan életciklust kell kialakítani az anyagok számára, amely inkább visszaforgatja a hulladékával anyagokat az újratermelésbe, kreatívabb módon. Egy-kettő, van egy a hulladékpolitikában észlelhető rendszerhiba, rendszerhibák, amelyeket kezelnünk kell. Tehát mind a két a dolog mind a két oldalára gondolnunk kell, és az ügynökség készített és készít tanulmányokat, amelyek EU és tagállami szinten is alapot nyújtanak ahhoz, hogy erre szakpolitikákat hozzanak létre. Elnök, köszönöm. Utókérdés. Köszönöm szépen, csak röviden. Ez a téma ön szerint meghatározó fontosságú? Ön számára hogy a rendelkezésre álló információt számunkra, képviselők számára és az európai polgárok számára továbbadják. Különösen Európa déli része jelent problémát a hulladék gazdálkodás. Igen, persze, hogy fontos átadnunk ezt az információt, hisz a forrás hatékonyság vitában is nagyon fontos az erre vonatkozó tájékoztatás, meg általában a szennyezés és a szennyezett hatásairól szóló közvitában is. Ez különösen, hogyha vannak olyan európai régiók, ahol némileg több a tennivaló, mint máshol, hát ezekre rá kell mutasson a jelentés, ez magáért beszél majd. És az ügynökség kiadványai ebben a témában előzés is esznek azokról a tagállamokról, ahol több a tenni, tennivaló, meg meghatározó mely anyagokra vonatkozó hulladékpolitikában kell javítani kivált kép. Úgyhogy ezzel foglalkozunk. Elnök, köszönöm. Ezzel az első kör zártuk a koordinátorok részéről indítjuk a második kört. Jolanta Hübner egy percben kapja meg a szót elsőként. Sorry. Sorry. Bocsánat. Nem megy a mikrofon. Egy kis műszaki probléma van. Talán megpróbálna egy másik mikrofont. No. Okay? Okay. No. Okay. Sorry. E, witam Pana bardzo serdecznie i już trzymam kciuki za... Köszönöm. Üdvözlöm. Nagyon szorítok, drukkolok az ön sikerének meg vagyok győzve arról, hogy, hogy jó esélye van erre. Jól tudott, jól ismert tény, hogy a tudomány nem ismer határokat, Európa ebben egységes, és én szerintem ez egy, nem csak egy szép gondolat, hanem valóság, végrehajtható valóság. Említette, hogy, hogy közé, közép- és kelet-európai közvetvédelmi intézményekkel is együttműködött pályája során milyen volt az együttműködés, illetve ha nem nagyon volt én együttműködés, hogyan látja ennek lehetőségét, mármint a közép-kelet-európai intézményekkel való együttműködést. Be, pro, tervezi bevonni őket teljes mértékben a közvetlen munkájába? Az ügynökség részéről is? For the kind word. Köszönöm a, a dicsérő szavakat. Egyrészt úgy gondolom én is, hogy a tudomány világa kiváltképp az Európai Unión kebelén belül határok nélkül működő világ. Az új Horizon kutatási program még tovább ösztönzi ezt a jellegét az európai tudománynak, Épp olyan tudományos hálózatokat alakít ki, amely, ez a program, amely ez irányba hat. Mint jól tudja, ezek a hálózatok magukban foglalnak közép- és kelet-európai tudományos és közintézményeket is hogy én dolgoztam -e ilyenekkel, most igen, részben, igen, a jogharmonizációs időszakban annak idején román ö, főtisztviselőket oktattam európai környezetvédelmi politikák témájában, tudományos keretekben pedig magyar és cseh, valamint lengyel kollégákkal, meg román kollégákkal működtem együtt. Úgyhogy van úgyhogy van szakismeretem a kelet-európai hálózatokat illetően, környezetvédelmi hálózatokat illetően, és tudom, az ügynökségnek is van egy ilyen erős hálózata. A jogharmonizáció során, valamint a kapacitás építés során nagyon jó munkát végzett az ügynökség egészében. Azt is tudom ugyanakkor, hogy van még bizony tennivaló egyes témákat illetően, de ez igaz lehet a régi tagállamokra is. Az ügynökség tehát továbbra is elkötelezett az EU minden tagállama való együttműködésben. És a szomszédságpolitiká által érintett országokra is igyekszünk kiterjeszteni tevékenységünket. Ez is egy fontos vetület az ügynökség feladatának. Köszönöm. Utókövetés, utókérdés. Köszönöm. Igen, lenne pótkérdésem. Egészen friss hír, új fejlemény, hogy az ügynökséget azzal vádolták, hogy nem teljesen átlátható a működése. Van-e olyan javaslata, amely ennek orvoslására irányul, hogy sose lehessen rá megkérdőlezni az ügynökség működésének átláthatóságát és a működésének átláthatóságát. No, egy, általában véve az átláthatóság nyilván a bizalom alapja. A bizalom meg a jó demokratikus szakpolitikai munka alapja. Ebben az értelemben nagyon nagyra értékelem, és fontosnak tartom az átláthatóságát. Másrészt nem tudok olyan intézményt az EU-n belül és kívül, aminek ilyen szigorú átfogó szabályai volnának a, az átláthatóságra, az összeférhetetlenség kiküszöbölésére és egyebekre vonatkozóan, úgyhogy azt hiszem, mi teljes mértékben tartjuk azokat a szabályokat, szigorú szabályokat, amelyek amit alkalmaznak ránk. Aztán vannak persze kevésbé formális vetületi az átláthatóságnak, az informális kapcsolattartás az stakeholderekkel egy sor kérdésben, én ennek is nagy híve vagyok. És az ügynökség igazgatónácsa ilyen témákat szeretnék beépíteni alapfeladat körébe. Tehát ezeket jobban szeretnénk kidomborítani majd az igazgatóság működésében. Köszönöm szépen, de most akkor a következő kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönet azért, hogy tapasztalatairól itt beszámolt. Azokra a tapasztalatokra, amelyeket majd az ügynökség munkája során is szeretne majd kamatoztatni. Lenne egy kérdésem egy olyan szakpolitikáról, amely nem a közvetlenül kapcsolódik a környezetvédelmi ügynökség munkájához, hiszen ez leginkább tanácsadóként működik, de engem nagyon érdekel, vagy nagyon aggódom az éghajlatváltozás miatt, és az ezzel kapcsolatos tárgyások elhúzódása miatt. Úgy gondolom, hogy egyesíteni kellene erőinket, hogy új politikát, új irányt határozzunk meg, itt mindannyiunknak azt kellene megszerezni, hogy nemzetközi szinten nagyobb egyetértést éljünk el, és érdekelne, hogy ön mit ajánlana ezzel kapcsolatban biztosnak. Brünings úr válaszolt. Én nyilvánvalóan osztozom ezekben az aggodalmakban a globális felmelegedéssel kapcsolatban. Másodszorban amiatt is, hogy igen, nagyon hosszadalmas ez a folyamat, az új megállapodás elérésének érdekében folytatott tárgyalások ugye a 2020-as évet tűzték ki, mint a, a végrehajtás évet az új megalapodásnak, és hát ez már a küszöbön áll. Az Európai Unió megpróbálta legalábbis a vezető szerepet betölteni számos uh, elem tekintetében itt nagyon vállalkozó kedvűnek mutatkozott az Európai Unió tárgyalások Mindenképpen a legambiciózusabb országcsoportot képviselő az Unió, amely ugye kötelező érvényű elveket szeretne bevezetni. Senki más világszerte nem ambicionálta ezt. Ha megnézzük a többi érintett nagy szereplőt, úgy, mint ugye az Egyesült Államokat is, ahol Barack Obama elnök úr ugye nemrégiben kijelentette, ugyan, hogy tenni szeretne valamit a globális felmelegedés ellen, de hát mindenki tudja, hogy az amerikai szenátusban ez kétharmados többség kell ahhoz, hogy egy kötelező érvényű nemzetközi megállapodás jöjjön tető alá. 67 szenátor szavazata kellene ez, és a jelenlegi politikai közegben ez rendkívül nehézé fog bánni, tehát ez egy óriás kívás jelent a társok számára. Aztán, hogyha megnézzük Kínát, sokan úgy vélik, hogy hogy egyre gyorsabban változik ott is a hozzáállás, a mentalitás, és a politikai változások is egyre gyorsabbak, gondoljunk csak a 2006-os a megújuló energiaforrásokra vonatkozó törvény, de törvényre, de akkor is nagyon nehéz őket is bevonni, és rábeszélni arra, hogy kötelező érvényű van állapodjunk meg. Tehát itt, itt olyan koalícióra van szükség, amely az egyes függelék és a kettes függelék részes államait is integrálja majd. Köszönjük, van-e kiegészítő kérdés? Köszönöm. A korábbi kérdésemhez kapcsolódna még az észrevétele. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás úgy vélem, hogy nem kap elég figyelmet, és ezért azt kérném, hogy az ügynökség a globális felmelegedés, átemelek enyhítésében is legyen határozottabb és meggyőzőbb. Burning szúr. hát az ügynökség már jelenleg is ilyen sok munkát fektet az alkalmazkodási és enyhítési intézkedésekbe, az előző dohai tárgyási kör előtt láttak ugye napvilágot az újabb tanulmányok, és hát itt nagyon nagy a szakadék a, az ajánlások és a valóság között. Hát itt nagyon, csak, nagyon is riasztó felszólításokat, ajánlásokat kaptunk és az ügynökség nyilvánvalóan foglalkozik az alkalmazkodás eszernyítéssel, és látjuk, hogy már most is változnak a dolgok, és igen, az alkalmazkodás, a székhalatváltozás az mindenképpen fontos feladat lesz a jövőben, és Európa különböző területein ez, ez egy égetően fontos kérdés lesz, és itt mindenképpen uh, diversifikált megközelítésre van szükség. Én legalábbis ezt a véleményt sem. Köszönöm szépen! a Gutierrez Cortez kapja meg következőként a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Tekintettel arra, hogy, hogy nincs ugye elég tanulmányozó központ, ezért jött ugye létre a környezetvédelmi ügynökség, ugyanakkor ez nem elég figyelmet a konkrét dolgokra. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy még mindig nem rendelkezünk mindazzal, ami egy átfogó politikához szükséges lenne például a víz irányelvre, ha gondolunk, azt nem látjuk, hogy a víz és az éghajlat között milyen kapcsolat áll. Ugye a, a víz körforgása nagyon fontos, de mm, erről sem esik sok szó. Tudjuk, hogy nyáron sokkal több víz párolag el például a földközi tengerből, de ezekre említés sem esik. A vízpolitikának nemzetközinek kell lenni, univerzálisnak kell lenni nem lehet csak a talajra, hanem a nagy vízfelületekre, az esőre, a csapadékra is gondolnunk kell, és ez a szempont még, ez a vetülete még hiányzik a vízpolitikának. Tehát olyan szakpolitikára van szükségünk, amely mindezeket a szempontokat integrálja. Gondoljunk például a városokra is. Tehát én egy holisztikusabb megközelítést ajánlanám, ajánlanék. Köszönöm szépen. Egy válasz két percben. Köszönöm ezeket a kérdéseket. Úgy gondolom, hogy hogyha megnézzük a, ezek a szisztematikus horizontális kérdéseket, hát ez a megközelítés egyre inkább érvényesül majd a környezetvédelmi ünökség jövőbeli munkájában, például az ökoszisztémáknak a nagyobb e, rezilienciája is nagyon fontos, például itt is már ezt így próbáltuk megközelíteni, integrált megközelítésre van szükség, de hát mindenképpen óriási kívás jelent ez, hiszen ez előfeltételezi azt is, hogy már látjuk, hogy hol milyen kapcsolatok, összefüggések állnak fenn, és úgy gondolom, hogy itt még nagyon sok munkára van szükség, hogy ezeket feltárjuk, tehát ez mindenképpen az ünnepség számára is egy jövőbeli feladatot képez hogyha arra beszélnek, hogy talán a globális megközelítés még hiányzik, és nem kellene annyira Európára fókuszálnunk, akkor azt kell mondanom, hogy ezzel én egyetértek, de ugyanakkor, ahogy már az előző kérdéssel is mondtam, Európa az egyetlen olyan országcsoport, amely hajlandó arra, hogy kötelező érvényű ö, intézkedéseket hozzon, és nemzetközileg is ezt képviselje. Úgy gondolom, hogy az európai meghatározó megközelítés az, amit nemzetközi szinten is képviselnünk kell. Tehát itt mindkét szinten fel kell lépnünk, hogyha valóban vezető szerepet kívánunk játszani nemzetközi szinten az eszközök és a politikai irányvonalak tekintetében, illetve a szakismeretek tekintetében. És aztán végül a városokra is rátérek egyetértek azzal, hogy sokkal többet lehetne tenni a városi környezet tekintetében, és itt innovatív lépéseket kell még tennünk a jövőben, európai szinten és világszinten is. Köszönöm szépen. És akkor az kiegészítő kérdésre tulajdonképpen már nem jut idő, de most akkor mégiscsak engedékeny leszek. Nekem tetszik ez a szisztematikus megközelítés. és hát a támogatására biztosított minket. Ami a nemzetközi vétételt illeti, hát én legalábbis a szaktudást szeretném globalizálni. A földközi térség példának okáért az ezzel kapcsolatos politika valójában nem európai politika, nem kizárólag európai politika, hanem arról is azt is látunk kell, hogy hogyan befolyásolja az, ami ott történik, a globális klímát, nem csak a hőmérséklet tekintetében, hanem általosságban. Na, úgy tűnik behoztuk az időt, köszönjük szépen a gyors kérdést, akkor válaszolási lehetőség. Örülök, hogy látta a csillogást a szememben, amikor a szisztematikus és ügyekről beszéltem. Úgy gondolom, hogy a, a a rendszer szintű megközelítés kulcsfontosságú, hogy a jövőbeli kívásoknak eleget tudjunk tenni. Amikor a földközi térségéről említett, és arra beszélt, hogy hogyan kapcsolódik mondjuk az afrikai közekete, vagy a globális uh, világunkhoz, hát akkor azt kell, hogy mondjam, hogy igen, a tudás közösségeknek sokkal inkább, a, uh, inkább kellene, hogy terjeszték tudásukat a délre, és amit délnek nevezünk a déli uh, féltekére. Tehát ez a fajta tudás, globalizáció, hálózatépítés nagyon fontos lenne. Uh, és hát ez nyilvánvalóan a helyi kapacitások kibővítésével is kapcsolatban áll. Az érintett országokban nagyon nehéz itt valóban szolid, stabil tudásrendszert eh, létrehozni, amikor sok más tekintetben is eh, gyengék a helyi intézmények. És ez sokszor elsőséget élvez a tudással szemben. Köszönöm, Krista Klasz. Itt ülök, hátul. Mi mindig tudományos bizonyítékokat kérünk, mint parlamenti képviselő környezetvédelemben, de más tudományos területeken is. Az új célokhoz persze új értékelési rendszerre, módszertarra van szükség. Ön szerint a, a tudós, tudományos tanulmányokat hogyan válasszuk ki erre a célra, és hogyan lehet meghatározni a megfelelő fel tevések irányát. Változnak tudnulik a tudományos alapjai a környezetvédelemnek is. Tíz éve úgy tűnt, hogy a bioüzemanyagok megoldhatják majd az energiafüggőséget és a klímaváltozás ügyét is. Most meg kiderült, hogy rosszul számoltuk ki ezeknek egyes tényezői. A paraméterek is változnak, tehát az ügynökség mennyire lehet és kell legyen rugalmas, hogy figyelembe vegye a legfrissebb tudományos fejleményeket, és jövőre irányuló, megbízható eredményekre törő számításokat és értékeléseket végezzen. Köszönöm. Ez a kérdés inkább arról szól, hogy ki dönti el, milyen típusú tudós, illetve tudományos bizonyíték az, amire támaszkodunk a szakpolitika kiépítésében, kialakításában. A tudós választás vagy válogatás azzal kezdődik, hogy megfelelő kérdéseket tesszük fel a megfelelő kérdések pedig a korábbi kutatási eredményekből származnak részben, részben a társadalmi közvitából, és mind a két típusú kérdés kell, hogy szerepeljen a legrelevánsabb és stratégiai irányultságú jövőre irányuló kutatási kérdések meghatározásában. Ez a következő öt év munkaprogramjának is része az ügynökségnél. Említette a bioüzemanyagok ügyét, mint példát arra, ahol nagyon sok tudományos változás adódott, korábbi állítások megkérdőjeleződtek, és ez helytálló. Tíz éve úgy tűnt, hogy ez egy varázsszer lehet, a bioüzemanyag, azóta nagyon sok minden megváltozott ezzel kapcsolatban, és a tudományos nyíltság, nyitottság kérdése is önmaga is vita tárgya volt. Illetve az, hogy vajon csak egy-egy jelentésre támaszkodva hozzunk egy döntéseket, nyilván nem. A tudomány sokféle tudás és sokféle tudós hálózat eredményének az összetétele, ez inkább nemzetközi jellegű, egyre inkább úgymond áttekintő jelentésekben, mint az IPCC, vagy a, vagy a GET jelentés, amelyet az ügynökség készített, és másokat is említették, tehát átfogó, komprehenzív jelentések születnek. Ezért kell átlátható és körültenkítő módon kiválasztanunk azokat a tudományos irányokat, és meg, azokat megjelenítődő tudósokat, akik aztán a szakpolitika támogatását ellátják tudományos szempontból. Köszönöm. Utókérdés, csak röviden a tudományos ered, tanulmányok értékelésekor a gazdasági kérdések is szerepelnek? Ön szerint, tehát a kockázati egyensúlyban, a környezetvédelmi kockázatok egyensúlyában gazdasági tényezők mennyiben szerepelnek? Ha hiszünk abban, hogy a termelés és a fogyasztás rendszerében, illetve a társadalomban a költségek és a a javak elosztásának rendszeréhez kapcsolódik a környezetvédelem egésze, akkor nyilvánvaló, hogy a gazdasági érvelés nagyon fontos tényező a környezetvédelmi szakpolitikákra vonatkozó döntések kialakításában. Nem azt jelenti ez persze, hogy elhamarkodott következtetéseket kéne levonnunk arra, hogy valami talán túl drága, vagy valaminek milyen gazdasági vagy versenyképességi hátrányai lehetnek mert hogy körültekintőek kell legyünk ilyen állításokkal kapcsolatban is, de az tény, hogy a költségek és a javak elosztásához, meg a termelési és fogyasztási minták és társadalom gyakorlatok ügyéhez kapcsolódik a környezetvédelem. Köszönöm szépen, Karin Kármár. Äh, Igen, én csak csatlakozom egyes kérdésekben Klász kollégához, akkor is, hogy Európa Környezetvédelmi Ügynökség a neve azért mégis a globális felelősséggel tartoznak. Az én kérdésem a biodiverzitásra, a zajra térnének ki először is a biomasszára és az agróüzemanyagokra térnek ki. Az önök intézményének tanulmányai alapján úgy gondolja, hogy az, amit a bizottság most benyújtott, valóban megfelel azoknak a figyelmeztetéseknek, amelyek a tanulmányokban szerepeltek, vagy tovább kellene javítani a bizottsági megközelítés a közvetett talajfelhasználás módosításra gondolok itt például. Szerintem médiában most hallhattuk, hogy a biztos úr a GMO vetőmagok mellett kardoskodik, és hát úgy gondolom, hogy itt már van elég adatunk arra vonatkozóan, hogy hogyan károsítja ez a, a méhállományt és a, a biodiverzitás. Ön hol látja a feladatát és az európai felelősségét e tekintetben? Okay, the, the first question on the... Rendben, az első kérdés ugye a biomasszára vonatkozott, amit mondtam tíz vagy akár csak öt évvel ezelőtt is még ez az egyik nagy megoldáskéntnak tekintettük az energia területén, ma már sokkal problematikusnak tartjuk, sokkal nagyobb vita övezi ezt, hogyha megnézzük a, a területhasználatot és az ezzel kapcsolatos változásokat, a mezőgazdasági területek felhasználását, úgy gondolom, hogy ez túlmegy az ügynökség kapacitásain és illetékességén. Ugyanakkor az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is arra szólított fel, hogy a környezetvédelmi aggodalmakat a szakpolitikákban is jobban vegyék figyelembe, és hát nyilvánvalóan a mezőgazdasági földhasználat is ide tartozik, hogy mit támogatnak, mit nem, milyen mellékhatásokkal jár a földhasználat, amelyek esetleg nem kívánatosak. Tehát most utalnék arra a munkára, már, amelyet már elvégeztek, és igen, az ügynökség kérte azt, hogy itt a több szakpolitikát valahogy int- többféle szakpolitikai megközelítést integráljanak. Aztán a genetikailag módosított élelmiszerek tekintetében én az uniós rendszer támogatom, ez olyan alapelveken nyugszik, mint például az elővigyázatossági elv, ezt mi szigorúban vesszük, mint mondjuk Brazília vagy, vagy Chile, és ez, ez tudományos bizonyítékokon alapszik, és hát fontos itt a, a köz bevonása, és hát utalnék itt az amerikai intézményekre is, de igazából az élelmiszer biztonság ügynökség az a, az ügynökség, amely Európában vezető szerepet tud ellátni, és igazából ő felügyeli az ezzel kapcsolatos fejleményeket. Mi inkább ugye tudományos szervezet vagyunk, és inkább szakismeretekkel, tudással kellene hozzájárulnunk ezekhez a tárgyalásokhoz, és mi nem annyira szigorúan ortodox módon kellene, hogy járunk, de úgy látom talán le is jár az időm. Kiegészítő kérdés van? A, az EFSA fogja vezető szerepet betölteni. Nem lenne érdekesebb az önök számára és a szerepetársának, tehát hiszen nem csak élelmiszerbiztonságról van itt szó. Lennék szóra egy percben. Úgy gondolom, hogy a feladatok megosztása az egyes ügynökségek között, hát e, ez már egy lejátszott dolog, itt már meghoztuk a döntéseket és meghatároztuk azt, hogy az élelmiszer biztonságért és ezekért a típusú kérdésekért ki az, aki felel. Ez nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy a mi ügynökség nem játszhat szerepet ebben a tekintetben, de jelenleg korlátozott a szerepünk, míg mi inkább a környezetvédelmi szempontokkal foglalkozunk. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az ügynökség már elfog, már megfogalmazta álláspontját, és hát itt a feladatok és a felelősségét körök meghatározása, ha ezt, ezt most átalakítják, akkor újra is elosztatjuk a feladatokat, de ez egy másik véta. Köszönjük, Manuel az kolléga kapja meg most egy percben a szó. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm az igazgató jelölt urat és sok sikert kívánok a munkájához. Ami a több éves pénzügyi keretet illeti, szeretném tudni, mi a véleménye erről. A 2014-től 2020-ig terjedő finanszírozási időszak környezetvédelmi tételeiből hogy tudjuk majd elérni azokat a célokat, amelyeket magunk elé kitűztünk és hogyan valósítjuk meg a környezetvédelmi cselekvési tervet 2014-2020 során, amikor szembesülünk ezzel a költségvetéssel. Hogyan lehet ezeket a célokat elérni annak fényében, hogy milyen költségvetést fogadtak el? Sok éves, több éves pénzügyi tervet, keretet. Köszönöm a kérdést. Ez ugye egy politikai vita, ami az Európai Parlamentben zajlik az elmúlt napokban. Nyilvánvaló, hogy más a az önök véleménye, mint a tanácsnak és a bizottságnak. Nekünk, mint ügynökségnek meg kell várnunk az eredményt, mik lesznek a kihatásai mindennek az ügynökség költségvetésére, és nem passzívan várunk, hanem a bizottság felé jelezzük, hogy amennyiben ilyen célkitűzéseket tűznek ki elénk, ahhoz természetesen a kapacitást is biztosítani kell. Nyilván prioritásokról majd beszélni kell, mert a hatékonyságot lehet növelni, de csak egy darabig, vagy csak egy bizonyos korlátig, onnantól kezdve már nem, és akkor a prioritásokat kell újra átnéznünk. Én azt remélem, hogy költségvetési megszorítások nem érintik majd az ügynökség főbb tevékenységi köreit, és akik több szolgáltatást, terméket várnak tőlünk, azok majd realistán fogják szemlélni az eseményeket, és a költségvetési lehetőségeinkhez igazítják majd az elvárásaikat. Tudom, hogy ezzel a kérdéssel majd foglalkoznom kell az igazgatóságba is. Köszönöm. Van-e utókérdés? Igen. Az európai polgárok éve ez az idei. Ez egy olyan ügynökség, amit ön vezetni akar, amelyről nem nagyon tudnak az európai polgárok, sem az ügynökségről, sem azt, hogy mit csinál. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy látványosabbá tegyük ennek az ügynökségnek a munkáját, és jobban bevonjuk a polgárokat a környezetvédelmi folyamatokban? Köszönöm. Hát akkor csak kiemelnék néhány dolgot. Azt gondolom, hogy az ügynökség az elmúlt 5-10 évben kialakított egy kifinomult kommunikációs programot, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy jobban lássák ezt az ügynökséget. Szerintem ez a kérdés ott van a radarunkon, és prioritásnak tekintjük. Azt is tudom, hogy egyes tisztviselői az ügynökségünknek felvették a kapcsolatot a civil társadalommal, egyéb érdekeltekkel. És kommunikációnkkal őket célozzuk meg. Az elkövetkezendő időszakban, 5 éves cselekvési programunkban központi kérdés lesz az, hogy hogyan lehet az európai politika, környezetvédelmi politikába bevonni a polgárokat. Köszönöm. Köszönöm. A, az EEA EFSA kapcsolatokra utalnék vissza. Különböző problémák voltak a közelmúltban. Hogyan látja, hogyan lehet az EFSA-val együttműködniük, és hogyan lehet javítani ezt az együttműködést? Nos, nem tudok sokat az ügynökség és EFSA kapcsolatairól, erről nem igazán tudtam még olvasni semmit nem tudtam megnézni ezt a kérdést, tehát nincsen meg az ismeretem erről, nem tudom, hogy milyenek a kapcsolataink, és nem tudom, hogy hogy lehet javítani ezeken a kapcsolatokon. Általánosságban elmondhatom, hogy az ügynökség és más ügynökségek közti együttműködés alapelve a kompetenciák jó elhatárolása kell, hogy legyen, tehát hogy ne kettőzzük meg a munkát, és eh, egymás munkáját ki kell egészítenünk, komplementaritás, el tudom képzelni, hogy egyes kérdésekben érdeke, érdemes lehet eh, kommunikációs kapcsolatokat létrehozni, vagy közös programokat indítani, de még egyelőre nem tudom, hogy ez mennyire lehetséges, és hogy hogyan lehet a tudást strukturáltabban felhasználni, de őszinte akarok lenni önökkel. Nem ismerem az EFSA és a Környezetvédelmi Ügynökség kapcsolatát. Utókérdés. Pisis, uh, EA. Nos, az önök ügynöksége egy technikai jelentést készített tavaly, a bizottság pedig erre egy javaslattal reagál. De Again, I, I can only be honest and, and tell you that... kérdésében. Nos, megint csak azt kell mondjam, hogy nem rendelkezem még azzal az ismeret, olyan ismeretekkel, amelyek alapján bátorkodhatnék véleményt mondani. A konkrét jelentéseket még el kell olvasnom. Köszönöm. Utolsó, harmadik forduló következik. Legelőször is. Morgunájtje képviselő asszony kap meg a szót kérdésre. Köszönöm. Elnök úr, és jelölt úr, köszönöm megjelent a szakbizottság előtt, és feltétlenül kérdéseket önnek. Az én kérdésem a balti tengerre vonatkozik. Mint tudja, a legszennyezettebb tenger ez a világon, és jól tudjuk, mi ennek az oka, mik az okai. és bár bizonyos intézkedések születtek ugyan a helyzet javítására, csökkentve a, a foszfát tartalmú szennyezőanyagok a vízbe kerülését, meg a környezetbarátabb mezőgazdasági termelése vonatkozó intézkedésekről is beszélhetünk. Ám mégis ezek jövőre irányuló intézkedések, holott most is kéne valamit tenni, mert a szennyezés most is folyik. Ön szerint ezek az intézkedések időben születtek-e? Gondolok itt például a, a Nord Stream gázvezeték építésére, mert hallottunk arról, hogy a, ez tovább rontja, még növeli a szennyezés szintjét a tengerben. Ön szerint összegyezhetőek ezek az építkezések? Azzal kezdte, hogy azt mondottak, hogy a világ egyik leg, vagy talán legszennyezettebb tengere a balti tenger. Hát ez kapcsolódik a mezőgazdaság ipari ö, történelméhez az egész térségnek az, hogy az intézkedések, közvetlen intézkedések elégségesek-e? Nyilvánvalóan nem. Ez lehet a válasz, hisz a közvet minőségét érdekében nagyon sok még a teendő. A helyzet magáért beszél. Hogy milyen intézkedések lehetnek realisták és gyorsak, lehető leggyorsabbak? Hát nagy részben olyan vitatárgya lehet ez, amely politikai szinten kell lefolyjon, az elfogadható prioritásokat meghatározva a balti tenger menti országok és a, a vízgyűjtő területek országai beleértve, és az Oroszország való kapcsolatainkhoz is erősen kapcsolódik mindez. Ez annyiban nehézség, hogy hát az ügynökségnek is vannak kapcsolatai. Hát, működik a balti tanács, van egy balti környezetvédelmi munka, vagy folyamat, de igen, igen lassan halad. És ez nem csak az, az ipar történelem része, hanem az intézményi történelem része is. Véleménykülönbségek abban, hogy mi a legfontosabb, vagy a gazdasági fejlődése, vagy sem, mennyibe lehet beavatkozni az ipari folyamatokban, mennyire lehet szabályozni, mennyire elfogadható az, hogy a versenyképességet torzítjuk ezzel. Ez politikai vita tárgya kell legyen. A tények magukért beszélnek. Nem elég, ami most történik. És az, hogy a, a vezetéképítés milyen hatással van a balti tenger állapotára. Nos, a döntések alapja megint csak jó hatástanulmányok sorozata kell legyen, és végül is a politikusok kell meghozzák a döntést ebben. Utókérdés. Igen, köszönöm, lenne pótkérdésem, mivel Litvánia nem sokára soros elnökség getve szállt számunkra. A balti tengeri stratégia lesz az egyik prioritása a litván elnökségnek. És a balti államok nagyon jó együttműködést ápolnak nagyon sok területen, és arra törekednek, hogy az ökológiai kérdések a rangsor elére kerüljenek. Ön szerint van-e lehetőség arra, hogy a, a balti tengeri stratégia végrehajtását javítsuk? hatékonyabbá tegyük, akár több pénzügyi forrás kijelölésével, vagy az intézmények együttműködésének ösztönzésével. Az ügynökség szempontjából tudok csak választ adni erre a kérdésre. Szerintem az ügynökségnek nagyon jó munkakapcsolatai vannak az elnökséggel való együttműködés tekintetében is, meg Litvániával kapcsolatban is, számíthatnak az ügynöksége, mint, mint tudásintézményre, amely a litván környezetvédelmi programot támogatja. Tudom, hogy az ügynökség litvánér való kitekintéssel is készíti a, a programját, tehát van egy ilyen kapcsolódás. A balti tengeri stratégia nem az ügynökség döntésének a függvénye. Azok, akik dönthetnek a stratégia erősítéséről számíthatnak bízvást a ügynökségre, mint tudáspartnerre meg a balti tengeri ország, balti országban működő tudásbázisra, intézményekre, kapacitásépítés, információ terjesztése, megbízható tudományos tanulmányok a szakpolitikai előkészítésére és értékelésére, ezek mind, ezekben mind segíthetünk, ebben partnerek vagyunk. Köszönöm a következő, Jutta Haug. Köszönöm szépen. Bronings úr ugye ideig az agytröztök szintenkeket és tudományos intézményeket vezetett, most pedig egy európai ügynökség élére kerül, így az európai adminisztráció részét is fogja képezni, és a, a rendszeres költségvetési eljárásnak is alá kell vetnie magát az éves, illetve a több éves költségvetési eljárásnak. Ön is tudja, hogy mi a parlament, és tudjuk, hogy hogy a költségvetési számok esetében nagyon gyorsan rá fog ébredni, hogy sem a bizottság, sem a tanács um, nem tartja magát a szavaihoz, kirakat beszédeket tartanak, de a számok szintjén ez nem csapódik le. Ezért azzal a kérdésem, hogy ön mit kíván tenni annak érdekében, hogy legalább az öt éves munkaprogramja meg tudjon valósulni? Egyrészt a partner főigazgatóságokat hogyan akarja meggyőzni arról, hogy komolyan vehető költségvetési tervezetet dolgozzanak ki, hogy az Európai Parlamentnek aztán ne kelljen túl sokat ezen dolgoznia, illetve aztán kérdezném, hogy az igazgató tanács esetében, akik ugye a tagállamok szakértőből állnak, hogyan akarja őket rávenni arra, hogy az egyes tagállamokban, a hazájukban valóban arról gondoskodjanak, hogy, hogy megfelelő költségvetési forrásai legyenek a környezetvédő ügynökségnek. Hát értem én, hogy azt mondja, hogy nem politikai döntéshozó, de hát azzá kell lennie, hogyha valóban költségvetési forrásokhoz akar jutni. És hát itt már benne volt, mondja az elnök, a kiegészítő kérdés is, Brönix úr, önél választ lehetőség, politikai döntéshozó, hát ehelyett inkább azt mondanám, hogy stratégiai öm, szerepet kell betöltenem, hogy, hogy képviselni tudjam megfelelőképpen az ügynökség költségvetési érdekeit. Úgy gondolom, hogy a két központi elem, amelyet kihasznált a környezetvédelmi ügynökség a tárgyalások során, a költségvetési tárgyalások során, és az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy mekkora nagy szükség van a munkánkra, hiszen senki más nem végzi ezt de emellett pedig a minőségére is fel kell hívni a figyelmet a munkáknak, különös tekintet arra, hogy új igények merülnek fel, hát egy, egyre több kérelem érkezik be a környezetvédelmi ügynökséghez, és hát e, e, itt vannak korlátai hatékonyságnak, tehát vagy minden további feladatot is e, költségvetési forrásokkal megtámogatnak, vagy pedig elérjük a határainkat és hogyan tudjuk az igazgató tanácsot valóban arra motiválni, hogy a mi céljainkat szolgáljunk? Hát úgy gondolom, hogy a, a, a, a működés leginkább statikai elemében igenis meghatározó szerepet játszanak, már az előző programozási időszakban is részt vettek a statikai döntéshozatalban a tagok, és hát tudjuk, hogy a környezetvédelmi ügynökség jelenleg a következő öt éves terv kidolgozáson dolgozik, és nagyon világosá kell tenni. És tudom, hogy világos is az, hogy a költségvetési tárgyalások képezik a feltételét a munkáknak, és hát ezt komolyan kell venni. Úgy gondolom, hogy a környezetvédelmi ügynökség jelenlegi vezető szerepe és a közigazgató tanács vezető szerepe olyasmi, amiről tudunk, és, és hát úgy gondolom, hogy ők megfelelő álláspontot fognak elfoglalni, és a tanács, illetve a bizottsági főigazgatóságok felé is azt fogják képviselni. Igen, ez egy politikai döntéshozatali folyamat, ami itt zajlik. És akkor nagyon röviden, 20 másodperc. Tehát ön hajlandó arra, hogyha a bizottság egyre több feladatot ró önre, hogy eh, de ehhez nem kap megfelelő források, akkor hajlandó arra, hogy egy nap eh, visszautasítsa a feladatokat. Ha ez valóban így van, az én támogatásomra számíthat. Hát eh, egy kicsit árnyaltabban fogok fogalmazni hogyha több feladat ellátására kérnek bennünket, de a költségvetés sikeretünk nem nő, hát akkor prioritásokat újra meg kell határozni. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem tudunk újabb feladatokat ellátni, de újra meg kell vizsgálni a feladatokat, és meg kell határozni a prioritásokat, és igen, vannak korlátok. Úgy gondolom, hogy ez egy nehéz vita lesz még a következő közeljövőbeli munkák során. Köszönjük szépen, most pedig Margarita Auken kapja meg egy percben a szót. Köszönöm, üdvözöljük Kopenhágában, akár hozzá is szokat ahhoz, hogy, Dán szót hallja, én direkt Dánul szólok, és hát remélem, hogy kiválóan együtt tudunk majd működni, a Jacqueline meg Védes kiválóan együtt tudunk működni, én örömmel tekintek a közös munka elébe, ahogy gondolom mindenki más is. Már válaszolt egy GMO-val kapcsolatos kérdése, illetve az EFSA szerepére is kitért ugye ön említette az elővigyázatossági elvet, mint elővigyázatos tudós ön ezzel élt, ezt alkalmazta. Tehát az elővigyázatosság azt is jelenti, hogy a környezetet védelmezzük, és hát a genetikailag módosított ö, vetőmagok és ö, élelmiszerek problémát jelentenek, károsak lehetnek. És hát nagyon sokan fordulnak hozzánk, ö, a környezetvédelmi kérdésekben, és, és nem látjuk igazán, hogy nyitottak lennének. Tudatában kell lennünk annak, hogy hogy az orhúzi megállapodásban hivatkoznak a, arra is, hogy mennyire fontos az átláthatóság, és hogy a, a polgárokat is tájékoztatni kell. Rendben. Jelen pillanatban a dánom nem igazán kielégítő, de magánórákat fogok venni annak érdekében, hogy legalább egy kicsit e, javítsak a dánomon. Másodszorban említette a kiváló együttműködés Jacqueline McViddel, ezt már a bevezető szavaimban is említettem, és nem csak azért, mert az illetőség ezt kívánja, hanem komolyan így is gondolom, hogy ugyan olyan kiváló kapcsolatot kívánok önökkel felépíteni, ahogyan, amilyet cseklénel is ápoltak. Aztán meg GMO-kat illeti, és az elővigyázatossági elvet. Tudatában vagyok annak, hogy ez egy sokat vitatott téma, és tudom, hogy a szakértők, a tudósok nagyon különböző háttérrel rendelkeznek, és más megközelítésből vitatják meg ezt a kérdést, másképp tekintenek erre a problémára nem régiben, vagy nem olyan régiben a FAO jelentése valóban megbízható tudományos közleményekre alapozva beszélt a GMO-król, és, és arra a következtetésre jutott, hogy, hogy nem igazán következetesek az eredmények. Tehát tudományos intézetként én egyetértek azzal, hogy nyitottnak kell maradnunk, kritikusnak kell lennünk arra vonatkozóan, hogy milyen tudományos eredmények jelennek meg, hiszen ez egy nagyon vitatott téma, ennek mindenképpen tudatában vagyok és hát nyilvános vita kell, hogy ezt övezze, de, de ez nem egy túl könnyű vita, nehéz és nehéz itt tudományos eredményekkel szolgálni, amikor egy ilyenfajta vita övezi ezt a kapcsolat a tudomány és a politikai döntéshozatal között, ugye az, ami a mi feladatunk és mi interfészként szolgálunk. Margaret Augen egy kiegészítő kérdést még feltett. A, a, nem, nagyon kemény az elnök úr azok a szemben, akik nem az ő frakciójában tartoznak. Az orhoz megállapodásról is ugye szólt eltettem. Ő még mindig a, az elővigyazatossági elvről, mint tudományos elvről beszél, és nem úgy, mintha az elővigyazatosságot a, a környezettel szemben, az egészséggel szemben kellene képviselni, Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos az ön területén önökségében is. Két dolog. Nagyon is tudatában vagyok, hogy az elővizetőség elv azt is kell, hogy szolgálja, hogy a környezetet megvédjük, és ezt, ezért is támogatom ezt. Ezért is támogatom az európai értelmezését ennek az elvnek és nem annyira a liberális értelmezését, amelyet más érintettek esetleg képviselnek. És nagyon is tudatában vagyok annak, hogy mi áll az orhoz megállapodásban, vagy tudom, hogy ez egy Dán város például, amiről nevét kapta. És tudom, hogy hogy milyen jelentőséggel bír arra vonatkozóan, hogy nyitott vitát kell biztosítani, és megfelelő tájékoztatást kell nyújtani a polgároknak és bizonyos csoportoknak. Ez a fajta nyitottság és átláthatóság, ez, ez nagyon fontos a köztájékoztatása. Ezzel egyetértek, amit, azzal, amit itt felvetett. Most pedig nem utolsó sorban következik Köszönöm, Görling asszony. Egy kicsit kapcsolódok az előző kérdéshez, de más lesz a hangnem. Én is az elővigyázatossági elvről és a kockázatelemzésről akarnék beszélni. Az önügynökségének egyik fontos feladata Eh, a környezetvédelemre vonatkozó adatok és értékelések tudás eh, előállítása megfelelő időben és minőségben. De az értékelésekről gyakran azt látjuk, hogy eh, a veszély érzet van bennük inkább, nem pedig kockázatelemzés, ami teljesen más dolog szerintem illetve hogyha a veszély érzet alapján és az elővigyázatosság elve alapján lépünk, akkor a nem szándékolt hatásokra nem figyelünk oda, nem egyszerűen arról van szó, hogy valaki fel tud hagyni valamilyen anyag használatával, hanem ki kell váltania valamivel, valami mással, ami lehet, hogy legalább annyira veszélyes, azt viszont nem vizsgálják. Tehát, amit én kérdezni szeretnék öntől, engem zavart, mindenki másnak tetszik, de úgy, ne, úgy látszik nekem nem tetszett ez a korai figyelmeztetésekből levont késői tanulságok című dokumentum, amely tulajdonképpen beszél a gazdasági érdekkörök hatalmáról, amelyeket nem nevez nevén. Szeretném tudni, hogy milyen érdekekről van szó, és szeretném, hogyha az ügynökség megfelelő kockázatkezelési mechanizmusokat alkalmazna. Köszönöm a kérdést. Amikor kockázat elemzés és értékelés történik, akkor azt gondolom, hogy a módszertani irodalom ban elég komoly konszenzus van azzal kapcsolatban, hogy legalább két dologra oda kell figyelni. Az egyik egy objektívabb dolog, a másik pedig egy szubjektívebb dolog. Először is valóban a veszély érzete fontos, másfelől viszont milyen kockázatot és milyen következményeket hajlandó a társadalom elfogadni, és azokat kezelni. Tehát van egy objektív és szubjektív eleme, összetevője ennek a kockázat elemzésnek. Nyilván ezeket ki kell egyensúlyozni egymással. Azzal egyetértek, hogy a szakpolitikák nem várt hatásaira jobban oda kell figyelni az exante értékelések során, én magam egyébként eh, az ilyen mellékhatásokról, eh, a várt és nem várt hatásokról eh, készítettem tanulmányt annak idején, tehát azt gondolom, hogy ehhez éppen értek. Jó példa azok az anyagok, amelyek az ózorromboló rétegeket pótolták, illetve az ózon romboló anyagok helyett lettek használva, amelyekről azóta kiderült, hogy az üvegház hatású anyagok közé tartoznak. Tehát ami a módszertant illeti, nagyjából ennyit tudok mondani meg tudom, tudok beszélni arról is, amit, amely, amik, ahhoz a jelentésről is mondani valamit, amit ön most itt citált, a korai figyelmeztetésről. Nem vettem részt az elkészítésében. Én azt tudom, hogy ez nem nevezhető intézményes álláspontnak egyelőre legalábbis. Lenne egy következő kérdésem. Érdekes kérdést adott az utolsó kérdésre Nos, ha ez a dokumentum az elődjéhez hasonló hosszú módon lesz köztünk a könyvtárunkban, akkor az vagy tíz évet jelent, és gyakran fognak majd hivatkozni rá. Nos, én nem akarom, nem akarom elhatárolni magam bármitől is. Itt nem, nem az a célom, és nem is ez a célja ennek a meghallgatásnak, csak világosan azt akartam mondani, hogy Támogatom a jelentésnek a következtetéseit. A következtetések eh, tudásra vannak alapozva. Eh, megvizsgálta a tudomány, megvizsgálta a jelentés, hogy a tudomány mivel tud hozzájárulni a politikai vitához. Ugyanez annak idején lezajlott Flandriában is. Ennek vannak következményei. Számunkra, mint tudásintézet számára fontos, hogy ezt a tudást, ezt elemezzük, milyen tudással tudunk szolgálatára lenni a döntéshozóknak, és ennek a tudásnak mik voltak a várt és nem várt következményei. Köszönöm, ezzel zártuk. Köszönöm, ezzel zártuk a harmadik és utolsó kérdés fordulót. A jelölt Önöks úr egy záró nyilatkozatra kap most jogot, illetve időt 5 percben. Parancsoljon. No, talán még rövidebbre is foghatom. Először is szeretném megköszönni az őszinte és nyílt kérdéseket, amelyek részben finanszírozásra, folyamatokra, a stakeholder csoportokra, a tartalmi kérdésekre vonatkoztak, az ügynökség szerepkörére, a szélesebb körű szakpolitika építésben. Számomra ezek a kérdések rámutattak arra, hogy az ENVI szakbizottságnak pontosan milyen, milyen e, témák fontosak az ügynökséggel kapcsolatban, és ennek alapján jobban tudok együttműködni önökkel a jövőben majd, azt hiszem, hiszen önök egy rendkívül fontos partnere a, a, az ügynökségnek. Azt is tudom, hogy Jacqueline mcleod kiváló kapcsolatokat építettek, és én igyekszem építeni erre a hagyományra. Azt is érzékelem a kérdésekből, hogy egyfajta igény érzékelhető a jó közkommunikáció, a jó tájékoztatást tekintetében az ügynökség munkáját illetően, általában a közvélemény irányában és a stakeholder csoportok irányában, ez egyébként az ügynökség munkaprogramjában benne is van, és én elkezdett hív vagyok ennek. A, a folyamatok átláthatósága és a számon kérhetőség, felelősségvállalás vonatkozó kérdések ebben éreztem ennek fontosságát. Én egyébként a fel, a, az átláthatóságot tartom a bizalom alapjának, az pedig a szakpolitika alapjának, úgyhogy ennek is elkötelezett hív vagyok. A vitából az is láthatóvá vált számomra, hogy az innovatívabb technológiák, illetve a, a tudomány, a legfrissebb tudományos kutatások kockázati és bizonytalansági tényezői és érdeklik önöket, és azt is értem, hogy egy tudás intézmény vezetőjeként egy, tudnom kell, hogy egyes tudományos definíciók bizonytalanok, és hát éppen ez az ügynökség feladatkörének része, hogy a legfrissebb tudást soha segítse a közvitát, a politikai vitát, a szakpolitikai készítést, önöket, a bizottságot abban, hogy, hogy észszerű döntéseket hozhassanak. És több kérdésből kiderült az is, hogy önöket érdeklik azok a témák is, amelyek túlmutatnak az ügynökségen, illetve a tagállamokon, balti, a balti tenger térségében, a földközi tenger térségében, a fejlődő országok körében. Az ügynökség egyfajta referencia intézményként is működött a múltban is, és ezt a szerepkört fenn szeretnénk tartani, nem csak annak szűk körében, tehát nem csak tehát a tagság szélesebb körét értve ez alatt, és az jövő szempontjában nagyon fontos lehet. Mi, hát még nem vagyok ott, de mégis úgy fogalmazok, hogy mi a, a management boarddal egyetemben, amelyben egyébként ott ülnek az Európai Parlament képviselő is, a következő öt éves munkaterven dolgozik, dolgozunk, Tudom, hogy ez költségvetési korlátoknak és azt körültő politikai vitáknak is tárgya egyben. Azt is hozzá kell tegyem, hogy a lehető legkomolyabban készítik a, a szakemberek, illetve a management board ezt a tervezést, tudván azt, hogy stratégiai kihatásai vannak az ebben foglaltaknak a jövőre nézve, és azt is remélem, hogy az ügynöksége tárgyalások eredményeképpen egy eredményes, realista programmal állhat fel, indulhat tovább, mely révén központi szerepkörét fent tudja tartani, és ezt a magas minőségű munkát, amelyre számítanak a következő öt évben, és amely alapján az európai intézményeknek erős partnere lehet, beleértve ezek körébe az Európai Parlamentet is, és nagyon szívesen fogok együttműködni önökkel a jövőben. Köszönöm. Ja, Herr Bräunings. Bräunings úr, szeretnék köszönetet mondani önnek a válaszokért, a ma adott válaszokért, a kiváló bemutatkozásért, és, és azért is, hogy hogy volt olyan kérdés, amire azt mondta, hogy nem próbálja megválaszolni, hanem inkább előbb utána nézés elmélyed benne, ez is figyelemre méltó az a megközelítés, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon is helyén való bemutatkozás volt az Európai Környezetvédelmi Ünökség rendkívül fontos szerepet tölt be a mi munkánk szempontjából, különösen itt a Környezetvédelmi Szakbizottságban, és ugye a kollégák is említették azt, hogy még inkább erősíteni kellene az együttműködést, hiszen az előadók rengeteget tanulhatnak az önök ismereteiből. A jelentőség számára nagyon fontos lehet ez a szoros együttműködés, hiszen a parlamentnek nincs tudományos szolgálata, és ezt a hiányt tudja ugye a környezetvédelmi ügynökség pótolni. És aztán a koordinátorok ülésén megfogalmazunk majd egy levelet, egy ajánlást, egy fogunk megfogalmazni, és ezt majd az Európai Parlament holnapján is közzétesszük, amikor majd a címzetekhez is már eljuttattuk ezt a levelet köszönetet szeretnék még egyszer mondani, és akkor várom, hogy kiválóan együttműködjünk majd a jövőben, remélem szoros lesz az együttműködésünk, és hát bármikor szívesen látjuk Önt újra itt a körünkben. Rendben, és akkor ezzel, és ezzel a végre is értünk a mai napirendi pontunknak. Ugyanakkor üdvözölném az egyik látogatócsoportot is, akit már tegnap is üdvözöltem Luxemburgból, a fordítási főigazgatóságtól érkezett hozzánk 16 gyakornok, őket szeretném üdvözölni. Ugye ők önök jelképezik a jövőt számunkra, nagyon fontosak a mi parlamenti munkánk szempontjából Remélem, hogy jó benyomást sikerült nyerniük a munkánkról. 17.30-kor kezdődik majd a koordinátorok ülése, amely ugye zárt ajtók mögött zajlik, és aztán a 16-os napirendi ponttal kapcsolatban egy közleményem van, 25-én, 25-én kerül sor majd az új, az újabb ülésünkre 25-én 15 órától, 26-án pedig a délelőtt folyamán fogunk üléseznünk, akkor kerül sor az eszmecserékre és a szavazásokra, ezzel pedig akkor be is fejeződött az ülésünk, mindenkinek szép estét!